Ön az Európai Parlament elnökeként Júlia Timosenkot kell, hogy először meglátogassa a börtönben. Köszönöm szépen. Tanács és a bizottság nyilatkozata következik a Dán elnökség programjával kapcsolatban. Mindenek előtt nagy örömmel köszöntöm, eh, volt kolléga nőnket is itt a házban, Torning Schmidt, Helle Torning Schmidt miniszterelnök asszonyt. Megadom a szót, hogy ismertesse a Dán elnökség programját. Torning Schmidt miniszterelnök asszonyé a szó parancsoljon.